bene ci siamo tutti è tornato anche il commissario mindenki itt van visszajött a biztos úr is akkor folytassuk a harmadik ponttal, a harmadik vitával, amelyik az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről szól. Maláziával fogunk most foglalkozni. Először meghallgatjuk az állásfoglalás szerzőit. Korrá úr az első, egy perce van parancsolja. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unió